következnek a viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek. Nicaragua az első témánk. Gustav Szonyi kap elsőként, mint jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr! Nicaragua elnöke és döntései nagyon-nagyon emlékeztetnek a kommunista időkre. Azaz, amikor valaki hatalomra jut, nagyon nehéz onnan bárkit is eltávolítani. 2007-ben Ortega elnök megválasztatott elnöknek. Azaz a szandinisták visszakerültek a hatalomra és ezáltal elkezdődtek a megfélemlítések és a tá támadások. Bevált módszerek ezek, ugyanúgy, mint Kubában a titkos szolgálatokat, a titkos rendőrséget használta, és ezért kell felhívnunk itt mindenkinek a figyelmét arra, hogy az aktív politikai ellenzéket támadások érik. Gondolok itt a emberi jogi aktivistákra, a kritikus újságírókra, akik bebörtöröztek. Az Amnesty International is beszámolt az emberi jogsértésekről. Ortega elnök most az alkotmány kívánja módosítani, hogy újra megválaszthatóvá váljon, és úgy tűnik, hogy ki fogja nyilvánítani a módosítást, hogy lehetővé váljon a mandátumának meghosszabbítása. Castro az ő idója, és gyakorlatilag ugyanúgy is jár el. Azt gondolom, hogy az együttműködési megállapodás ezzel az országgal felül kellene vizsgálnunk, hiszen van emberi jogi záradékunk, és nem szeretnénk, hogyha ezeket lábbal taposnák. Köszönöm. Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Több ezer állampolgárt érint a Nikaragua helyzet, és több ezren eh, léptek fel Daniel Ortega politikája ellen. Hiszen ez a politika ahhoz vezet, hogy Nicaraguából diktatúra lesz. Azt mondták az érintettek, hogy eh, itt eh, olyan politikai tevékenységről van szó, hogy a pillanatnyilag hatalmon lévő Ortega elnök és pártja nem rendelkezik olyan demokratikusan legitimált hatalommal, amelyre szükség lenne ahhoz, hogy ilyen politikát folytasson. 2011-ben ismét elnökválasztás lesz, és reméljük, hogy addig nem alakul ki diktatúr Nikaraguában. Éppen ezért felszólítjuk a bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat Nikaraguával, hiszen ezt a problémát mindenképpen szóvá kell tenni. Minden lehetőséget ki kell használnunk, hogy megváltoztassuk Ortega határozatát. Nagyon szépen köszönöm, Fan Bálen úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok azért a támogatásért, amelyet ettől a háztól kaptam. Amikor Managuába delegációt vezettem, a parlament többsége volt mögöttem. A választásokról, választási kampányról volt szó, a polgárjogokról, de mi voltunk a kalózok, minket átkoztak el, kiutasítottak az országból, persona non grátának nyilvánítottak minket. De szerintem ennél is fontosabb az, hogy az országomat is kritizálták, és elátkozták. Tehát mindenképpen a 2011-es választásokra megfigyelőket kell küldenünk, és a demokratikus ellenzéket kell támogatnunk. Reméljük, hogy Hondurasban is a vasárnapi választások tisztességesek és szabadok lesznek. Hiszen amennyiben a választások sikeresek, vége lesz ott az alkotmányos válságnak. Köszönöm. Köszönöm, Van Balen úr. Most a frakciók felszólalói következnek. Kelam úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. aggasztó a helyzet Latin Amerikában, hiszen populista rezsimek eh, próbálják a jelenlegi elnökök mandátumát az örökké valóságig kinyújtani. Hitler is így viselkedett, meg Lenin is. Azonban eh, igazából a dolgok eredménye ugyanaz. Ezeknek az elnököknek eh, nem áll érdekében, hogy alatvalói életszínvonalát emeljék. Kuba fájdalmas példája annak, hogy eh, hogyan lehet eh, évtizedekig megnyomorítani, megcsonkítani egy népet. Reméljük, eh, hogy a helyzet megváltozik. De amennyiben ezek a diktátorok visszatérnek a hatalomba, akár demokratikusan is, folytatják diktatórikus politikájukat ott, ahol abba hagyták a nikaraguai alkotmányt is meg akarják változtatni, hogy a Nikaraguának juttatott forrásokat is kényük kedvük szerint osztogassák. Az amerikai államok szervezete még nem reagált. Azonban azt látjuk, hogy az alkotmány sérti az egyik tagállamok. Köszönöm szépen, Kelamúr, most pedig Veronik de Kaiser kapsz. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Balen úr is visszajött Európába, és csak akkor toloncolták ki, amikor már a repülőgépen ült, de komolyabbra fordítva a szót. A frakcióm nevében nem vagyok hajlandó ezt a játékot játszani. A néppárt nem volt hajlandó, hogy sürgősséggel tárgyaljuk Uganda kérdését a homoszexuálisok tekintetében. Iránnal kapcsolatban visszautasította a sürgősséget. Most pedig azt akarják, hogy Ortega ellen vagy mellett foglaljunk állást azzal kapcsolatban, ami ott történt. Én nem vagyok erre hajlandó. Ez a sürgősség, hogy támogatást nyújtsunk olyan embereknek vagy ügyeknek, amelyek nehézségbe vagyunk, nem vagyok hajlandó arra, hogy egyes képviselők politikai érdekét szolgálja ez, ezért nem írom alá ezt az állásfoglalást, nem, haj, nem szavazom meg, ez diszkreditálja az Európai Parlamentet. Köszönöm. Köszönöm, de Kaiser asszony, mondja az elnök. Romeva Irueda képviselő. Triste, sino claramente vergonzoso. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sajnos, sajnálatos, hogy ilyen sürgős helyzetet ilyen módon manipuláljanak, látván ezt a mai napi témát, de vannak valóban más alkalmak is, amikor sokkal komolyabb dolgokról kellett volna beszélni, arról nem azt nem tettük meg, most ezt napirendre vesszük, Más fontosabb dolgok lekerültek a napi rendről, azért, mert ezt felvettük, ez elfegedhetetlen. Valóban ilyet még nem láttunk. Nyugat-Szaharáról is beszélhetnénk, tekintet arra, hogy ott hogy élnek az emberek, milyen helyzet alakult ki. Ö, embereket megfosztanak alapvető emberi jogaiktól menekült táborokban vannak emberek Marokkóban, az elfoglalt zónákban. Világos állásfoglalást követel mindez a részünkről. Ezekről beszélhettünk volna ma, de nem tudjuk megtenni, mert a néppárt olyasmire kényszerít bennünket, amely valóban nem szolgálja az érdekünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Figu, Figuiredo képviselő kolléga következik. Signor Presidente, este online. Elnök úr, köszönöm szépen. Azt kell mondanom, hogy nagyon sajnálatos ez a téma, amiben ma sürgőségi indítvány beszélünk meg. Csak emlékezhetnék a legutóbbi tragédiára november elején El Salvadorban. Több mint 200 ember esett áldozatul, vagy tűnt el úgy gondolom, hogy olyanokra kellene koncentrálnunk, olyan kérdésekre, hogy a vízhez hogy lehet hozzájutni, mi az oktatáshoz való hozzájutás, egyáltalán miféle iránymutatást tud adni az EU annak érdekében, hogy ezt a szörnyűséges állapotot megszüntessük, és egyfajta szerkezetváltozásra, paradigmaváltásra kerüljön sor El Salvadorral kapcsolatban. Honduras Elája elnökkel, akit megválasztottak. Ez is egy téma, amiről beszélnünk kellene. Aztán az, eh, kele, a nyugat-szaharai országoknál az emberi jogok érvényesülése. Hát sajnálatos ezeket a témákat nem tudtuk megbeszélni, mert az Európai Parlamentben az ellenzék ezt eh, nem támogatta. Nem fogunk kollaborálni ebben a eh, fajta munkában. Klúte úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően csatlakoznék az előttem szólókhoz, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a kolumbiai elnök is kísérletet tesz arra, hogy mandátumát a hatályos törvények ellenében meghosszabbítsa. Ezért aztán mégiscsak érdemes napirendünkre tűznünk ezt a kérdést. Az FTP alapítvány, a Friedrich Naumann alapítvány Németországban hondurasi pucsban volt részes, legalábbis erről volt egy vita Németországban, mert az alapítvány tagjai, összöndíjasai egy levélben elhatárolódtak a pucstól. Wallen úr, a nemzetközi liberálisok elnök, ezt talán nem mindenki tudja, a Friedrich Naumann alapítvány egyik dokumentumában pedig olvasható arról, hogy egyfajta állam csínyról is tárgyaltak, és erről tudomása volt Bálen úrnak. Úgyhogy nem tudom, hogy máshol elzárkoznának például az elől, hogyha tudomásunk van egy ilyen ügyről, akkor kiutasítjuk az országból az érintett személyt. Azokat az országokat és kormányokat, akik Latin Amerikában szociálisabb politikát kívánnak folytatni, azokat vesszük most elő, azokra húzzuk rá a vizes lepedőt. Hát ezt nem támogatjuk. Köszönöm. Most elérkeztünk a spontán felszólalásokhoz. Kettő percünk van. Egy kis kompromisszumot teszünk, mert sok a felszólaló, tehát minden frakció kap egy felszólalási lehetőséget, és Kasulides úr kapja meg most a szót. Köszönöm, elnök úr. Nem értem kollégáink reakcióját. Itt a jobb kezem felül ülő kollégákra gondolok. Hiszen milyen témaválasztásunk is van. Nem értem, hogy miért nem sürgős felszólalni, hogy megbeszéljük azt, hogy egy parlamenti képviselővel hogyan bántak, amikor ellátogatott egy országban a liberális internacionáli elnökeként. Nem tudom, hogy miért nem lehet erről a témáról beszélni. És nem beszélhetünk erről az új latinamerikai tendenciáról sem, hogy önkényesen megváltoztatják az ország alkotmányát, megszüntetnek egy hagyományt, hogy az államfők csak egy vagy két ciklusban maradhatnak pozíciójukban. Már itt négy más témáról is szó esett, és felvetem a kérdést, hogy Hol fogjuk az egyéb négy témát megbeszélni, amikor igazából csak hármat tudunk most megbeszélni? Kasszulides úr, egy perce van csak, elnézést. Thank you. Köszönöm. Justas Paleckis. For one minute. Egy percre. Elnök úr. Támogatom frakcióm véleményét, hogy ez a kérdés ne legyen a napirenden, hiszen sokkal akutabb és fontosabb kérdések léteznek az egész világon. Hogyha Nicaraguáról van szó, akkor tudnunk kell, hogy olyan országról van szó, amely a környék legeladósodottabb országa. Ez Latin Amerika legszegényebb országa. Egy volt kommunista ország, ahol a neoliberális kísérlet is csődöt mondott. Olyan államokról van szó, mely esetében eh, a Szovjetunió és az Egyesült Államok mindig beavatkoztak a helyzetbe. Ez az ország eh, soha nem kerül ki a polgárháború árnyékából, hiszen mindig az erős kész tendenciája jelenik ott meg. Ezt pedig el kell ítélnünk. Azonban ne felejtsük el, hogy ez Európában is megvan. Meister asszony. Elnök úr, különböző dolgok hangzottak el, helytelen a téma, mert vannak sürgősebb problémák, ahol még súlyosabbak az emberi jogsértések. Lehet, hogy ez így van, de be kell tartanunk az emberi jogokat, a szabadságjogokat, biztosítanunk kell, ugyanígy a média szabadságát. Ha feltűnik, hogy ez a szabadság valahol uh, sérül, akkor ezért fel kell lépni. Ez ellen. A Friedrich Naumann alapítvány állítólag az állam csínyban részt vett, hát ezt visszautasítom, ez egyfajta pletyka, semmi alapja nincs ezeknek a híreszteléseknek. Az is elhangzott, hogy Van Balen úrnak szemére vetjük, hogy ő tárgyalt állítólag az államcsínyról, és ezért utasították ki az országból. Hát akkor felteszem magamnak a kérdést, hogyha nem lehet nyitottan a legkülönbözőbb témákról eszmét cserélni, és hát ez az egyik alapértékünk, hogy nyíltan cseréljünk eszmét, akkor ez az ok arra, és az indoklás, hogy valakit kiutasítanak egy országból? Ezt nem lehet elfogadni. Ez nem egy ok, amire hivatkozni lehet, amikor valakit el kiküldenek. Ez egy teljesen helytelen megközelítés. Köszönöm szépen Meisner úr asszonynak. Charles Tannock következik egy percre. Nicaragua továbbra is amerikai kontinens egyik legszegényebb országa. Ortega elnöknek nem sikerült az ország helyzetét javítani a szocialista utópiák ellenére. Ez ö, azt jelzi, hogy vezetőváltásra van szükség. A az ország alkotmánya azt teszi lehetővé, hogy csak egy ciklus szolgálhassanak a vezetők. Ez bölcs ö, megoldás, de Oger Ortega ismét azt mutatja meg, hogy vissza kíván élni helyzetével. Venezuelára Hugo Chavez emlékeztet ez bennünket. Ez mindezek a változások a régió, régió stabilitását fenyegetik, és Honduras felé mutatnak. De Daniel Ortega számos alkalommal cserben hagyta népét, hogyha demokráciában és szabadságban valóban hisz, akkor nem hagyhatja magára az országot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ütikó Ferúr következik még. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Az egyik eredménye ennek a kicsit nehéz vitának mégiscsak az. Az ALDE frakció képviselő asszonya Németországból éppen most mondta el indirekt módon, hogy az államcsíny valahol tárgya volt egy-egy eszmecserének. Ugye arról beszélt és azzal védte ő a, az álláspontját, hogy kell tudnunk nyíltan és eszmét cserélni, és ezért örülök, hogy megtartásra került ez a vita. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most akkor meghallgatjuk, hogy a bizottság hogyan vélekedik el a kérdésről. Parancsoljon, biztos úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, mint ahogyan tudják, az Európai Unió ezzel az országgal nehéz fogtat, ö, ö, tárgyalásokat folytat, ismerjük az ország helyzetét, az Európai Unió igyekszik fenntartani az egyensúlyt, és a fejlődő országnak a közép-amerikai közép régióban továbbra is támogatást nyújtani. A november 11-i választások óta, amelyek hát nem tiszta körülmények között zajlottak le, sajnos régi időket idéző törvénykezésbe esett vissza az ország. Ezért aztán felmerült az adományozók részéről, hogy felülről vizsgálják az eddigi megállapodásaikat, és átgondolják a támogatások nyújtását. Wagner az, Ferrero Wagner asszony a Nicaraguának nyújtott segélyeket át kívánja vizsgálni 2009. január 1-ével visszamenőleg, és Miután a nikaraguai hatóságokkal számos fordulóban tárgyaltunk, októberre 10 millió eurós költségvetési programot hagyott jóvá az oktatási szektorra Nikaraguában. Ennek egy részét felfüggesztették, és így 6 millió a maradék. A tagállamokkal külön nem folytatódott erről eszmecsere, de ezeket a döntéseket, amelyek során biztosítjuk az Európai Bizottság azon vélekedését, hogy a tagállamok támogatják egy-egy országgal, állammal szemben eddig ez, a, ez az eljárás. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy bárki önkényesen felléphet. Nicaragua bejelentette, hogy a következő helyhatósági választások 2011-ben nemzeti és nemzetközi megfigyelőkkel fog lezajlani. Megkaptuk a hivatalos meghívást a megfigyelők számára, és természetesen hiteles és szakmai választási hatóságot kívánnak felállítani. Az alkotmány azon döntése, amely alapján most módosítható lenne az eddigi az elnök mandátum természetesen aggályokat tölt el mindenkit. Egy november 21-i állásfoglalásban ez kifejezésre is juttatta a bizottság. Végül azonban azt gondolom, hogy a költségvetési támogatási programunkat attól kell függővé tennünk, hogy van-e előrehaladás az országban, és nyilván a parlament és a tagállamok is ismerik a helyzet részleteit. A parlamentnek kell megvizsgálnia, hogy támogatni tudja az együttműködési megállapodást. Köszönöm, biztos a Nicaraguáról szóló vitát lezárom. A délutáni ülés végén szavazunk. Akkor áttérünk a napirendünk következő pontjára. Négy eh, állásfoglalási indítványról van szó Laos